kérek mindenkitől őszintén a késői kezdés miatt. A koordinátorok ülése később végződött, és emiatt késtem, sűrű elnézést kérek, és nem tudom, hogy még a szemüvegemet se hoztam el. Úgy látom, hogy senki nem érez velem együtt, de hát nem baj. Akkor még egyszer elnézést kérek, hogy későn kezdjük a délutáni munkánkat, különösen azoktól, akik a 12-es napi rendi pont miatt jöttek külön. A blokkláncról van szó. Blokklánc erőre tekintő kereskedelem politika címmel Anna Gomes készített véleményt, és ő fogja ezt bemutatni. A kollégák ugye tudják, hogy a szakbizottságunk az 54-es cikk szabálya értelmében együttműködünk az INTA szakbizottsággal az alapjogi kérdésekben van ö, exkluzív kompetenciánk, és persze nyilván adatvédelmi ö, és igazság szolgáltatási kérdésekben vagyunk még illetékesek, tehát az INTA szakbizottságnak készítünk véleményt, és át is adom Anának a szót, ezt a, hogy ezt a nagyon fontos véleményt bemutassa. Várjuk tehát a javaslataidat, Anna, és utána pedig a kollégáknak megadom a szót. Parancsolj! Köszönöm szépen, elnök úr, hogy említette ezt a jelentést a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság számára ezt a véleményt a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság számára készítjük a blokklánc technológiáról, egy előremutató technológiaként mutatják mindig be ezt a technológiát, ami segíti a kereskedelem politikát, megkönnyíti a vám eljárások lebonyolítását, az határokon átnyúló adatáramlást könnyíti, és így tovább. És azt kihangsúlyozzuk, hogy az persze igaz, hogy ez a technológia egy olyan technológia, amely növelheti a bizalmat több művelet esetében, a blokklánc technológiában, a pénzügyi ágazatban például, hiszen a tranzakciók így biztonságosabbak. És nyilván nem csak multinacionálisak, multinacionális cégek aktívak ebben, hanem a KKV-k is érdekeltek lehetnek, és érdekeltek is kell, hogy legyenek. Hiszen így ők is ki tudják használni a blokklánc előnyeit. A véleményem szerint túl rózsás képet festettek erről a technológiáról, hiszen ez szinte majdnem olyan, mint az okkult tudományok, legalábbis szerintem ez a technológia. És hát azt el tudom képzelni, hogy persze ez nagyon sokban erősíti a biztonsági szempontokat, de nem csak jó, hanem rossz célokra is felhasználható. Úgyhogy nem szabad elfelejteni azt, hogy hogyan született meg a blokklánc technológia a kriptovaluták létrejöttével, és ezért mondom azt, hogy nagyon nagy körültekintéssel kell, hogy eljárjunk, és tájékoztatni mindenkit arról, hogy mit is jelentenek ezek a kriptovaluták, és hogyan működnek. Uh, a közérdeket támogathatják ezek a technológiák, ez igaz, viszont ha visszaélnek velük, ha szervezetbűnözői körök kezébe kerülnek például, akkor kiválóan használhatók pénzmosásra és mindenfajta egyéb bűncselekmény elkövetésére. Úgyhogy nem csak a pozitív oldalt kell nézni, hanem meg kell nézni ezt a másik oldalt is, illetve az adatvédelmi problémákat és az állampolgárok magán életének, illetve adatainak védelmét. Ezzel természetesen a mi szakbizottságunk foglalkozik, és ezért is említem. Az előadó egyébként elismeri, hogy vannak kihívások, tehát ennyit említ. De hát ezek szerintem komolyabbak a kihívásoknál. Én azt mondanám, hogy itt akár komoly ö, idézőjelben ütközetekre is számíthatunk. Meglátjuk, hogy a szakbizottságunknak sikerül-e felhívni erre a figyelmet, és egy picit változtatni ezen a rózsás képen, ezen a pozitív megközelítésen. Én nem tagadom, hogy vannak a technológiának előnyei és pozitív hatásai, de a bizottságnak még többet kell tennie, és ezért is támogatom, hogy a bizottság hozzon létre egy szakértői csoportot, amely ezzel a technológiával foglalkozik. Ez a tanácsadó csoport biztonsági szakértőket is magában foglalna, pénzmosás elleni, terrorizmus elleni, terrorizmus finanszírozása elleni területen szakértőket, és persze az alapjogok védelme egy másik témakör, ami nagyon fontos, amelyet érint a blokklánc technológia használata. Köszönöm szépen! Rögtön rá is térhetünk akkor a vitára. Roberta Metzola következik. Roberta Metzola. Ez a technológia valóban segítheti az EU kereskedelem politikáját, és most valóban ez a forradalmi elem a globális gazdaságban, kereskedelemben hatalmas a potenciálja, pénzügyek, egészségügy, szórakoztatás, rengeteg területen forradalmasíthatja, ahogy a szolgáltatásokat nyújtják. A mi feladatunk az az, hogy megvizsgáljuk, hogy a gazdasági növekedés lehetőségeit hogyan lehet kihasználni a blokklánc technológia által nyújtott lehetőségeket, hogy lehet úgy kihasználni, hogy megakadályozzuk a rendszerrel való visszaéléseket, és megőrizzük az állampolgárok bizalmát a rendszerben. Mindenképpen ki kell elemezni, be kell azonosítani és elemezni a kockázatokat, és alaposan átgondolni, hogy hogyan lehet ezeket a kockázatokat csökkenteni, ugyanakkor a blokklánc technológiában rejlő lehetőségek teljes kihasználásával. Tehát azt hangsúlyozom, hogy az előre mutató út, az azt jelenti, hogy a vállalkozásoknak biztonságot adunk, hogy befektethessenek a technológiába, használhassák azt, közben pedig a biztosítékokat is megteremtjük, tehát hogy a pénzmosásra és egyebekre ne legyen lehetőség. Maga a technológia esetében el kell mondani, hogy az innovációt, a fejlesztést kell támogatni, nem pedig a gyors meggazdagodást. Én nem vagyok természetesen a technikai szakértő, de véleményem szerint nem hagyományos adatokat tárolnak ezzel a technológiával. Nagyon sokan ezt a technológiát a hagyományos adatbázisok kiegészítőjének tartják. És ezt nem szabad elfelejteni, amikor az adatvédelmi kockázatokról gondolkodunk. Igaz, hogy a blokklánc technológia sokak számára nem érthető. Például a kriptovaluták esetére fel kell hívni a figyelmet, mert itt komoly kockázatokkal jár, és pénzmosásra is lehetőséget ad. Zárásként pedig azt mondanám, hogy örömmel várom a kollégákkal folytatott közös munkást, a felügyeleti és intézményi ökoszisztémát remélem, hogy robusztussá és biztonságossá tudjuk alakítani a technológia használatával. Köszönöm, mondja az elnök, és Delton úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Legyünk először is világosak. Miről van szó? A javaslat az a magán célra, magánszereplők által megrendelt technológiáról van szó, nem államiakról és ez teljesen más, mint a bitcoint és egyebek. Magáncégek tárolhatnak adatokat, a technológia felhasználásával, és szerintem üzleti szempontból nagyon érdekes ez, rengeteg lehetőség rejlik benne, abban, hogy ezt a technológiát a globális kereskedelemben felhasználjuk. És persze határokon átnyúl a módon is, mivel ugye a Brexitről is szó van manapság, ez nekünk is nagyon hasznos lenne ennek a technológiának a használata. Én nem osztom tehát ezt a szkepticizmust, amit a kolléganőmtől hallottunk, nem kapcsolódik ez a kriptovalutákhoz, ennek a technológiának a használata. A célra használt blokklánc technológiának igenis komoly potenciálja van. Én nyitott vagyok arra, hogy a kockázatokkal foglalkozzunk, egy-két kockázattal, de általánosságban a blokklánc technológia nem túl hatékony az általános adattárolásra, viszont a tranzakciók átláthatóságát kiválóan tudja biztosítani, és emiatt a pénzmosás elleni küzdelemben kiváló eszköz minden egyes tranzakció lekövethető, és nem lehet ezeket megváltoztatni, nem lehet átalakítani. És így nagyon sok szempontból a blokklánc technológia sokkal kevésbé anonim, mint a jelenlegi gazdasági tranzakciók. Gondoljunk akár a készpénzes fizetésre. Tehát itt fantasztikus lehetőségek rejlenek ebben, és mivel csak ugye a magánszférában beszélünk ennek a technológiának a használatáról, magánszereplők használnák, én nem lennék ennyire negatív nem kell ezt úgy megközelíteni, mint a kriptovalutákat. Tehát valódi okai vannak annak, hogy a blokklánc technológiát használják. Tehát például az ötös bekezdésben nem kell ennyire komolyan fogalmazni, hogy a bűnszervezetek ezt kihasználják a tranzakciók anonimitását, és így, többe, és így tovább. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Kérdezem a bizottságot, hogy ebben a, ezen a ponton kíván-e szólni valamit a blokklánc technológiáról. Parancsoljon. Köszönöm szépen, Elnök úr, szeretném megköszönni a képviselők hozzászólását, hozzájárulását. A bizottság majd reagálni fog. Köszönöm szépen. Ah, rendben. Nagyon rövid volt, úgyhogy a bizottság úgy látszik, akkor még nem alakította ki a pontos álláspontját a blokklánc technológiáról. Biztos vagyok benne, hogy a Bloomberg, a CNBC és mások is erre várnak hogy mi lesz a bizottság álláspontja, és a körmüket rágják. Mindenki figyeli ezt a vitát, amit most mi itt lefolytatunk. Nos, akkor köszönöm szépen azoknak a kollégáknak, akik eljöttek, hogy ezt a témát megvitassuk. Szeptember 24-e a módosítók benyújtási határideje. Tényleg nagyon sokan követnek bennünket és ahogy más kollégák is ezt említették, a korábbi munkánkhoz is kapcsolódik mindez, de rengeteg szereplő, piaci szereplő kíváncsi az Európai Parlament véleményére, álláspontjára. Kérdezem Anát, hogy milyen módosítókra számít, vagy kívánja-e összefoglalni az elhangzottakat. Köszönöm szépen. Én nem azt mondanám, hogy túlzottan szkeptikus vagyok, és hogy ez a tájékozatlanságomból adódik, hogy nem tudnám, hogy ez hogy működik. Minden esetre feljegyeztem, amit Delton úr mondott, tehát, hogy kevésbé anonimak lesznek ezek a tranzakciók, és hogy erősíti ez az átláthatóságot. Én nem akarom elvetni ennek a technológiának a használatát, sőt, egyetértek, hogyha ez lehetséges, hogy még a pénzmosás elleni küzdelemben is felhasználjuk, akkor nagyon jó, de az mindenképpen igaz, hogy ezt bűnözői körök is könnyen föl tudják használni. És az is igaz, hogy nem állami, az állami szektorról beszélünk, hanem a magánszektorról, de ez azért nem jelenti azt, hogy a kockázatok vagy kihívások szintje alacsonyabb lenne. Legalább a pénzmosás elleni küzdelem szempontjából. Ez nem így van, és az alapvető jogok védelme is ugyanilyen fontos. És ugyanolyan hasznosak tudunk lenni a magáncégeknek is, akik ezt a technológiát használják. Egyel több okunk van arra akkor, hogy a GDPR rendelet is vonatkozzon erre a technológiára. Tehát, hogy ezt mindenkinek be kell tartani. Tehát valószínűleg az egyik legfontosabb hozzájárulás, amit ehhez tehetünk a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság munkájához, az az, hogy itt a véleménytervezetben garantáljuk azt, hogy az Európai Bizottság valóban létrehozza ezt a tanácsadó testületet, és valóban lesznek benne GDPR és pénzmosás elleni harcban tapasztalt szakértők. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök, és akkor szeptember 24-éig várjuk a módosító indítványokat. Köszönöm szépen ezt az eszmecserét és köszönöm a bizottság rövid hozzájárulását is. Térjünk rá a következő napirendre pont, napirendi pontra, ez pedig a 13. Which is the OECD report. We're back on uh, schedule. Tehát ez az OECD jelentés, a, tehát a Gazdasági együttműködés és Fejlesztési Szervezetnek a Nemzetközi Migrációs Kitekintés 2018 című jelentése. Jean-Christophe Dumont volt ennek a felelőse, ő koordinálta a jelentés elkészítését, a Nemzetközi Migrációs Kitekintés című jelentést. A migrációs fejleményeket elemzi, ez a jelentés az OECD országokban, egy-két nem OECD tagországra is kitérve. Azért hívtuk meg Dumont urat, aki a Nemzetközi Migrációs Részleg igazgatója az OECD-nél, hogy szélesebb körben tudjuk elemezni ezeket a politikákat, hogy információt kapjunk az érkezők számáról, az EU-ban és a, a nyugati világban, illetve hogy további információkat kapjunk arról, hogy milyen fellépés sikeres, milyen fellépés kevésbé sikeres, a reagálás ból mi sikeres és mi nem. Nagyon sok migráns érkezik, amelyek, akik belépnek akár a munkaerőpiacra is, a munkaerőpiaci hatásokat is vizsgálták a jelentésben országról országra. Nagyon nagy volumenű jelentés, alapos átfogó jelentés ez. Tehát kíváncsian várjuk Dumont úr összefoglalóját, amelyben röviden bemutatja ezt a jelentést, és elnézést kérek előre, hogy csütörtök délután van, egy mozgalmas héten vagyunk túl, de biztosíthatom arról, hogy nagy érdeklődéssel hallgatjuk. Thank you very much, and good afternoon uh, everybody. Thank you very much for... Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek, köszönöm ezt a lehetőséget, hogy beszélni tudunk a Nemzetközi Migrációs Kitekintés 2018 jelentésről, ami az egyik legfontosabb jelentésünk. Több mint 400 oldalas, megpróbálom ezt összefoglalni 12 percben. Lépjünk tovább. Nos, a legfontosabb üzenetekkel kezdeném. Az OECD-be irányuló migráció a legmagasabb szintjén áll évtizedek óta. 2010-ben egy kicsit csökkent, de ettől függetlenül ez évtizedes átlagra ez igaz. Úgy tűnik, hogy ez lesz az új normális áramlás menekült és menedékkérő számban és van egy külön fejezetünk a munkaerőpiaci hatása a közelmúltban érkezett menekülteknek. Az általában szerény lesz ez a hatás, nem feltétlenül mindenhol, erre esetleg kitérünk, és van még egy másik különleges fejezet, amely arról szól, hogy az illegális foglalkoztatás ellen fel kell lépni a külföldiek illegális foglalkoztatása ellen, leginkább azért, hogy a bizalom helyreálljon, illetve bizalmat építsünk. Kezdeném azzal, hogy a százalékokkal, hogy milyen számú migráns érkezett, ezek a nyers adatok, ha megnézzük, akkor az OECD országokba 2017-ben 5 millió új migráns érkezett, 40%-a családi okokból, 20% humanitárius. Az EU-ba 1,4 millió érkezett. Ez több mint 300 ezer, ez 300 ezerrel több, mint az Egyesült Államokba érkezők száma. Az EU egyébként nagyobb népességű is, a százalék viszont valóban ugyanaz. Az EU ban egyébként ugyanilyen mértékű a mozgás, 1,4 milliós a mozgás az egyes tagállamok között is. Itt a következő ábra azt mutatja, hogy a teljes népességhez hogyan aránylik mindez. Hatalmasak a különbségek, majdnem nulla, még akár EU államoknál is, tagállamoknál is. Itt a szlovák köztársaságra, Lettországra, Magyarországra gondolok, ahol nagyon kicsi a beáramlás. Egészen 3,4%-ig megy ez Luxemburgnál, és több mint 2% Svájcnál. Itt az EU vonatkozásában csak a harmadik országból érkezőket néztük. A következő ábra az ide, ideiglenes migrációt mutatja, vagy időlegeset, szezonálisat, az is növekedett, látjuk minden szektorban nőtt, kivéve a vállalat közi transfereket. A legnagyobb szám 30%-os növekedés a szezonmunkásoknál figyelhető meg, ez leginkább egy országra vezethető vissza. Itt sikerült először konszolidált adatokat kialakítani. 4 millió az összszám az OECD-ben, és a legnagyobb létszámmal Lengyelországban vannak jelen. Megelőzik az Egyesült Államokat, és megelőzik Németországot. Nyilván mindenki ismeri a lengyel helyzetet, a 2017-es adatok valószínűleg magasabbak lesznek, mint a 16-osak. Ami a menedékkérelmeket és menekült érkezéseket illeti, az elmúlt években a második világháború óta tapasztalt legnagyobb mozgás volt az Európai Unió területére. 2014. januárja és 2011 decembere között 4 millióan kértek nem jogot, 1,4 millió kapott védelmet. Ez egy nagy szám, viszont azért hasonlítsuk össze más országokkal, hogyha Törökországot, Libanont és Jordániát nézzük, az ott együtt 5 millió, illetve az ázsiai csendes-óceáni térségben 8 millió emberrel foglalkozik az UNHCR, ezek közül 3,5 millió menekült, és ráadásul még nem is figyeltünk fel, mert akkor még nem volt ez a mozgás Venezuelából kifelé, amely azóta jelentkezett. Tehát az európai jelenség az világjelenség valójában. Ez a legújabb adatok, ezek a legújabb adatok a feszültség ellenére itt most már nem válságszámokról beszélhetünk. 2018-ig Spanyolországban 50%-kal többen érkeztek, mint akár Olaszországba, akár Görögországba. Egyébként ez a 2015-ös adatoknak még mindig csak a tizede amelyel elkezdődött egyébként 2015-ben a politikai és szolidaritási válság az EU-ban agyomban ezek az adatok túlmutatnak az EU-n, e, az áttelepülések, illetve a menekült áttelepítések e, számai növekeztek, növekedtek. 2016-ban volt egy csúcs 120 ezer, majd onnantól csökkent, megfeleződött 2016-hoz képest 17-ben, annak ellenére is, hogy valójában Európá részesedése növekedett az összes OECD menekült áttelepítési programján belül. Egy kérdés, amire külön oda kell figyelni, ez a munkaerőpiaci hatás. Sok kérdés felmerül itt itt látunk néhány adatot. 2018-ban megpróbáltuk ezt a hatást megbecsülni. 2020 decemberéig különböző szenáriókra lebontva. Az első azt mutatja, hogy a 2011-es, 13-as mozgások érvényesülnek, a másik szenárió pedig a 2000 17-es átlaggal számolt. A, azt mutatja mindez, hogy 2020. decemberéig az EU munkaereje az kevesebb, mint 0,3%-kal növekszik majd, tehát ebben az értelemben nem lesz számszerű sok, semmi nem fogja a munkaerőpiacot felforgatni. Még Németországban, Ausztriában, Görögországban, Svédországban is a hatás az 0,6 és 0,8 százalék közé tehető, és ezeket az országokat fogja leginkább érinteni. Tehát itt a munka erőről van szó, a tényleges munkaerőről, nem pedig a munkaképes korú lakosságról. Nyilván az integrációhoz idő kell, de 2020. decemberéig nagyon kis hatást látunk ahhoz képest, hogy mekkora válsággal kellett szembenézni Európának. De a következő ábra mégis azt mutatja, és ezt nézzük meg jobban, hogy mert itt vannak a legnagyobb aggodalmak, hogy bizonyos csorcsoportokban nagyobb lesz a hatás. Például az alacsony képzettségű fiatal férfiak esetében, tehát a 18-34 közti e, férfiak esetében. E, ugye a közelmúltban érkezett e, menedékkérők azok ebbe a csoportba tartoznak, és ott akár 15%-os is lehet a hatás Ausztria vagy Németország esetében tehát ebben a szegmensben 15 százalék. Még akkor is, hogyha ez a népesség nem jelentős a teljes népességen belül, ez egyébként is egy különösen nehezen integrálható csoport a munkaerőpiacon. A menekültek megjelennek versenytársként, ez az átlagos hatásra vonatkozóan is a, a, a a közvélemény által észlelt átlagos hatásra is befolyással lesz. És ez nyilván kihatással lesz azokra a az integrációs erőfeszítésekre, amelyeket látunk, hogy integrálják a menekülteket. Nyilván az alacsony képzettségű fiatal férfiak vagy fiatalem, fiatalok integrációját kell erősíteni. Az utolsó dolog pedig, amiről a két utolsó percben beszélek, az a külföldi munkavállalók illegális foglalkoztatása 2018-ban úgy látjuk, hogy ezzel foglalkozni kellett, és ezért is csináltunk egy ilyen fejezetet. Néhány éve már ez a szakpolitika homlokterében van, ugyanakkor ez még növekedett is. Egyrészt eh, mindez következménye 2008-9-es gazdasági válságnak. Egy csomó legális vagy illegális migráns elvesztette legális migráns elvesztette a munkáját, és aztán illegálissá vált ennek következtében. Illetve egyre több az elutasított menedékkérő is Európában. Itt a kumulatív szám 2020 decemberéig az 900 ezer és 1,2 millió közé tehető. Nyilván egy részük visszatér a szülőhazájában, miután elutasítják a kérelmét, de sokan maradni fognak és ezt növekvő aggodalmakat eredményez természetesen. Itt olyan foglalkoztatásról van szó, amely nem felel meg bizonyos szabályoknak, akár a migrációs, akár foglalkoztatási szabályoknak, tehát sok rétű jelenségről van szó. Lehet, hogy nincs egyáltalán munkavállalási engedély, vagy régebben volt, de lejárt a munkavállalási ellengedélye, vagy van munkavállalási engedély, de nem annak szabályai szerint, vagy feltételei szerinti foglalkoztatást foglalkoztatásban van, mert esetleg azon kívül még az informális szektorban is dolgozik. Nagyon nehéz az adatokat össze hasonlítani. Amerikában 11,3 millió ilyen migráns van, ami 3,5%-a a népességnek Amerikában. Európában sokkal nehezebb ezeket a számokat megbecsülni, de valószínűleg alacsonyabb azért a jelenlétük, és leginkább az agráriumban, illetve a háztartásokban történik a foglalkoztatás. A külföldi munkavállalók illegális foglalkoztatásának fő hajtóereje az informális gazdaság eh, a az adott országokban, illetve a restriktív bevándorlási politika és az alacsony képzettségi munkaerő iránti igény közti eh, meg nem egyezés, illetve nem megfelelőek az administratív szabályok és keretek, ott vannak eh, eh, hiányosságok, illetve rése, rések, amelyek, eh, amelyek szabálytalanságot eredményezhetnek, illetve alacsony az ösztönzése a munkáltatóknak, hogy legális munkaerőt keressenek, tehát például nem jelentősek a szankciók. Szakpolitikai válaszok amelyek lehetségesek eh, ebben a vonatkozásban. Nyilván a státuszverifikációs rendszer, illetve a tudatosítás. Amerikában például ez működik, és Kanadának és Ausztráliának is vannak érdekes eszközei. Az ellenőrzés, illetve a szabály betartatása. Eh, van majdnem minden országban munkaügyi felügyelőség, amely ezzel foglalkozik, de ezek random ellenőrzések, és nem elégségesek. Az OECD országokban a szankciók és büntetések nagyon eltérőek, legyen szó pénzügyi vagy bűnügyi szankciókról, büntetőjogi szankciókról, de mindez elégtelen is ahhoz, hogy a munkáltatói oldalon csökkentse az ösztönzést, illetve a negyedik szakpolitikai válasz a legális migráció engedélyezése e, lehetne. E, az biztos, hogy több intézkedésre van szükség, amely munkaerőpiaci és migrációs is egyszerre tehát visszaszorítani az illegális foglalkoztatást, megengedni a legális migrációt, és betartatni a már létező szabályokat. Az EU vonatkozásában pedig egy Európai Uniós munkaügyi hatóság felállítása szintén hozzájárulhat ahhoz, hogy az EU eszköztára javuljon. Köszönöm. Thank you very much, Köszönöm szépen. Meg kellett volna említenem, hogy ilyenkor csütörtök délutánonként nagyon sok képviselő már nincs itt, de közvetítjük az ülést az interneten keresztül, a webstreamingen át, és a jegyzőkönyv is tartalmazza az elhangzottakat. Volna több kérdésem, Gomes asszonynak is minden bizonyal vannak kérdései. Én azt szeretném először is általánosságban megkérdezni az OECD kitekintésével, előrejelzésével kapcsolatban, hogy most egy globális kontextusban mozgunk, a gazdaság, illetve migrációs előrejelzéseket sokkal negatívabb megvilágításba helyezik bizonyos politikusok, akik például az álhírekre támaszkodnak, nem csak az Egyesült Királyságról beszélek, ahol például a szakértők nem helyeznek ilyen nagy hangsúlyt ezekre az információkra. A gazdasági előrejelzések, illetve a migráció szempontjából az általános kérdésem az, hogy a számok nagyon jelentősek lehetnek, például amikor a menedékkérők vagy a migráció szempontjából fogalmazunk meg előrejelzéseket. A kérdésem az, tekintettel arra, hogy ez egy ilyen terjedelmes jelentés, egy rendkívül nehéz területen, ahol nehéz a méréseket elvégezni, tapasztalja azt, hogy vannak, akik nem veszik figyelembe az előrejelzéseket, csökkentve az ilyen szakértelem jelentőségét. A különböző számok, adatok, bizonyos esetekben tudjuk, hogy melyek a tendencia, milyen a tendencia, például a földközi tengeren történő átkelők száma csökken, vagy az OECD országokba érkezők száma csökken, de ezt ugye az OECD állítja. Az OECD egy nagyon elismert szervezet, amelynek hitelesek az előrejelzései. Tapasztalja azt, hogy amikor ilyen előrejelzésekről beszél, a politikusok körében ez a kívánt hatást váltja ki akik azt szeretnék hallani, hogy a számok csökkennek. Vagy például, ha megnézzük mondjuk most Szlovákia esetét, a menedékkérők száma amúgy is fájdalmasan alacsony volt, most még alacsonyabb, még inkább csökken a számuk. Van-e valamilyen következménye annak, hogy ilyen megállapításokat fogalmaznak meg, vagy például a munkaerőpiaci hatás. Ezzel is, mint annyi minden másra foglalkozunk itt ebben a bizottságban, de többek között az integrációs munkaerőpiaci kérdésekkel a foglalkoztatási szakbizottság foglalkozott inkább, de úgy tűnik, hogy most ez egyre inkább a mi hatáskörünkbe is tartozik. Tehát az a tény, hogy a migránsok, menekültek munkaerőpiaci integrációját önök is lefedik. Nem szeretném túlozni a statisztikák jelentőségét egy ilyen fontos jelentésben, de ami a munkaerőpiaci integrációt illeti, nem csak azt tapasztaljuk, hogy a számok javulnak, a foglalkoztatási ráta növekszik, de a nők esetében is növekszik, és például az az afrikai menekültek esetében is elmondható ez, ami azt, látszi, ami azt mutatja, hogy a diszkrimináció kezd háttérbe szorulni. A közelmúltban érkezett menekültek munkaerőpiaci integrációja is javul. Nem szeretném persze ezt eltúlozni, de valamilyen javulás megfigyelhető. A kérdésem az, hogy önök nagyon sok munkát fektetnek egy ilyen jelentés elkészítésébe ez megtérül-e abban az értelemben, hogy a kormányok vagy NGO-k vagy esetleg más szociális partnerek fel tudják-e használni ezeket az adatokat, vagy éppenséggel ignorálják őket. Hogyan látja ezt? Hiszen itt olyan számokról van szó, amelyeket politikailag rendkívül kényes területeken mérnek és ez egy elég pozitív kicsengésű történet. Úgy tűnik, hogy javul a helyzet, de a menekültekkel és migránsokkal szembeni politika reakció romlik. A demográfiai helyzet is nehezebbé válik. A migránsok munkaerőpiaci elfogadottsága szintén negatívabb lesz. Ez mind szerepel ebben a jelentésben. Ezek lettek volna tehát a kérdéseim különösen az OECD-hez szólva, ugyanis tekintettel arra, hogy az önök előjelzései főleg gazdasági jellegűek, ezeket a kérdéseket szerettem volna feltenni. A legális migrációval kapcsolatban remélem, hogy a bizottság nem fogja ezt feladni, és remélhetőleg folytatni tudjuk ezt a folyamatot de ehhez még azt is hozzá szeretném tenni, hogy eh, jó, hiteles eh, statisztikai adatokra van szükségünk, ugyanis eh, ez egy politikai kérdés is önmagában. Hogyha új jogszerű migrációs eszközökről akarunk beszélni, mint a kékkártya vagy egyéb eszközök, akkor ehhez megbízható statisztikákra van szükségünk. Éppen ezért ez egy nagyon lényeges jelentés, amely segítségünkre lehetne. Gondolom, hogy a jövő héten a legális migráció, illegális migráció témájában is kapunk majd további információkat. Mindenesetre ezek lettek volna a kérdéseim, egyben észrevételeim is. Szeretném tudni, hogy milyen tapasztalatokra tett szert az adatok összegyűjtése során, milyen tapasztalatok húzódnak meg az adatok mögött. Az OECD-hez volna kérdésed, Anna? Nem úgy tűnik, hogy más dolgokkal foglalkozol. Rendben. Ez lett volna az utolsó kérdésem a hosszú kérdéssor végén. Nagyon örülök, hogy eljött, és ismertette ezt az anyagot. Tehát kérném, hogy fejtse ki, hogy mit gondol mindenről. Köszönöm szépen. Először is köszönöm a lehetőséget még egyszer, hiszen ez egy komoly lehetőség, hogy mindezt az információt megoszthassuk önökkel. Úgy gondolom, hogy parlamenti képviselőkkel beszélni, rendkívül fontos. Fontos, hogy tanuljunk is önöktől arról, hogy hogyan alakul, változik egy helyzet, ahhoz képest, hogy a statisztikák mit tükröznek. A kérdésére áttérve, a számok, amelyeket közkézre bocsátunk, mennyiben hasznosak, úgy gondolom, hogy ez jelentős mértékben függ attól, hogy milyen mértékben vagyunk képesek megérteni azt, hogy a közvélemény, illetve a szakértők véleménye, vagy a statisztikai adatok közötti szakadékot mi idézi elő. Úgy vélem, hogy részben ez azzal a tényen is magyarázható, hogy az átlagok mögé kell mennünk, mögé kell néznünk, amikor azt mondjuk, hogy a bevándorlás a GDP növekedéséhez 0,3%-kal hozzájárul az embereknek, ez semmit sem jelent. Az emberek azt szeretnék tudni, hogy a fizetésüket ez hogyan befolyásolja, milyen fizetést kapnak, hogyan hat ez a helyzet helyi szinten az ő közösségükre és a menekültek kapcsán az adatok korlátozottak, alacsonyak lehetnek, de az áramlás konkrét térségekbe, városokba irányult. A megítélés ott teljesen más. Nagyon fontos tehát, hogy ezeket az aggodalmakat ne ignoráljuk, vegyük őket figyelembe, és menjünk az átlagokon lépjünk túl az átlagokon, és próbáljuk azonosítani a konkrét kérdéseket, amelyek aggodalomra adhatnak okot. És ezt próbáltuk megtenni a munkaerőpiacra gyakorolt hatás vizsgálatával, amely átlag, átlagban szemlélve ez alacsony, de hogyha megnézzük a fiatal férfiakat például, akik elhagyják az iskolát, a számok a tagállamok között eltérőek lehetnek, és úgy gondoljuk, hogy ez a hatás az átlagos megítélés szempontjából is befolyásos lehet. A másik dolog pedig, amit megpróbáltunk ezzel a publikációval elérni, az az, hogy hangot adjunk bizonyos aggodalmaknak nem lehet ignorálni az illegális migrációval kapcsolatos aggodalmakat, mert ha azt akarjuk kifejteni, hogy szükséges szabályokat kidolgozni, amelyek keretében az emberek jogszerűen jöhetnek és munkát vállalhatnak az Európai Unióban, azt is el kell tudnunk mondani, hogy akik nem jogszerűen vállalnak munkát, az ő esetükben kezelnünk kell ezt a kérdést. Volt egy Euróbarométer felmérés a közelmúltban, ami ezt a kérdést tette fel, hogy úgy gondolják-e, hogy több a jogszerűtlen helyzetben levő illegális bevándorló, és az emberek 30%-a ezt így ítélte meg, ez téves megítélés, ugyanakkor ezt az aggodalmat figyelmen kívül hagyni valóban valószínűleg egy tévedés. Az adatok szempontjából megpróbáltuk ezeket a nehéz, kényes kérdéseket is szem előtt tartani, és bizonyítékokat találni, kontextusba helyezni a kérdéseket. Valóban ez egy probléma az Európai Unióban, az Egyesült Államokban is. Ez egy probléma, de nagyon sokrétű. Vannak olyan személyek, akik érvényes munkavállalás engedélye dolgoznak az informális gazdaságban, vannak olyanok, akiknek nincs érvényes munkavállalási engedélyük, ugyanakkor jogszerűen dolgoznak, és társadalombiztosítási járulékot fizet utánuk a munkáltatójuk, tehát különbözőek a helyzetek, ezt figyelembe kell vennünk. És szakpolitikai válaszokat próbálunk azonosítani a különböző kihívásokra. Úgy vélem, hogy így próbálunk mi hozzájárulni ehhez a nyilvános vitához. Természetesen a kontextus komoly kihívásokat jelent, és a szakértelem ezt nagyon nehéz közvetíteni, főleg amikor a számokról van szó, nehéz ezt közvetíteni a közvélemény felé. De meg kell hallgatnunk az aggodalmakat, és nem csak az átlagokról kell beszélnünk, így próbáljuk kezelni ezt a kérdést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az OECD gazdasági előrejelzéseket fogalmaz meg, dolgoz ki, de azt hiszem, hogy jó az, hogy a migrációról is beszélnek. Itt természetesen egy teljesen más közönségnek szól egy ilyen előrejelzés, de ez egy nagyon hiteles, fontos munka, és nagyon fontosnak tartjuk mi is ennek a megvitatását egy csütörtök délutánon is. Köszönöm az eddig végzett munkát, és kérem folytassák. És nagyon köszönöm azt, hogy eljött ma hozzánk, és időt szakított ránk. So colleagues, we now... Tisztelt kollégák, jól haladunk. Nem tudom, hogy Gregor úr itt van-e már a teremben. Mr. Gregor wants to come up, please. Kérem, fáradjon ide. És akkor el is kezdhetjük az új, a következő napi rendi pontot egy kicsit korábban. So colleagues, um, if we could, uh... Tisztelt kollégák, akkor azt javaslom, hogy kezdjük egy kicsit korábban a 14-es napi rendi pontot, az Európai Számbevőszék ismerteti a külön jelentését. Jan Gregor, az Európai Számbevőszék tagja, Ez egy nagyon érdekes kérdés, amelyel foglalkoztak, és um, kíváncsian várjuk azt, hogy mire jutottak. Köszöntjük egyébként. Az Ellenőrzés Minőségi Bizottság tagja, aki az Európai Számvevőszék külön jelentését fogja ismertetni a terrorizmushoz vezető radikalizáció kezeléséről. A prezentációt követően pedig megadom a szót bárkinek, aki szeretne bármilyen kérdést feltenni. Ez egy elég komoly téma, és érdekes is, amelyen a számvevőszék foglalkozott, a saját szemszögéből megvilágítva ezt. 15 perc áll rendelkezésére a prezentációhoz, ezt követően pedig tartunk egy vitát, és még egyszer megjegyezném, hogy kevesen vagyunk ugyan, de webstreamingen keresztül mások is nyomon követik az ülést, parancsoljon. Thank you very much, Chair, for, for the floor. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék köszönetet mondani azért a lehetőségért, hogy beszámolhassak a számbeveszék külön jelentéséről, amely a terrorizmushoz vezető radikalizáció kezelésével foglalkozik. És ugye a KONT és a TER szakbizottságok együttesülésére is elmehettünk itt is beszélhettünk erről a témáról, és nagy örömmel jöttem el önökhöz is. Az Állampolgári Jogi Bizottságba, hogy a potenciális radikalizációról beszéljek. Ugye ennek is kihatása van a magánszemélyek életére, ezért különösen oda kell figyelni rá. A bemutatómat, vagy az összefoglalómat tehát öt területről szólva fogom megtartani. Be fogok számolni arról, hogy mi volt a, mik voltak azok a területek, amelyekre kitértünk, és végül pedig beszélek arról, hogy mi volt a vizsgálatunk eredménye, illetve milyen ajánlásokat fogalmazunk meg. A nemzetbiztonság, illetve a terrorizmus elleni küzdelem természetesen az egyes tagállamok felelősségi köre, körébe tartozik, és ezt is még hozzátenném, hogy a tagállamokon belül is kihívást jelent. Azért, mert a helyi szintek, illetve az adott helyzet miatt nagyon különbözőek a kihívások, a problémák, és emiatt is nagyon oda kell figyelni, igyekszik a bizottság a tagállamokat támogatni, illetve azt garantálni, hogy a jó gyakorlatokat ki tudják cserélni egymással még időben. És a következő dián igyekszem megmagyarázni, hogy miért is döntött úgy a számvevőszék, hogy ezt a területet vizsgálja. Az Európai Unió terrorizmus ellenes stratégiáját 2005-ben fogadták el, és ugye ezt négy pillérre építik, a megelőzés, a nyomonkövetés, a válaszadás, nagyon erős biztonsági lépések, a nyomozások lefolytatása, illetve a támadásokra adott reakció. Az első pillérre összpontosítottunk most, a megelőzésre, a radikalizáció okainak a kezelésére, illetve a terroristák rekrutálásának a megakadályozására. Azért választottuk ezt a témát, mert a nemrégi legutóbbi terrorista támadások sok elkövetője európai állampolgár volt, akik radikalizálódtak. Általában a radikalizáció több tényezőnek az eredményeképpen jön létre, vannak társadalmi push tényező, tényezők, például a marginalizáció, vagy az, hogy valakit kizárnak, marginalizálódik a társadalomban, és vannak úgynevezett pull tényezők, e, például a különböző vallási narratívákkal való visszaélés, annak érdekében, hogy erőszakos cselekedeteket magyarázzanak meg ezzel, és mi is úgy gondoljuk, hogy ez egy több arcú és nagyon összetett kihívás a radikalizáció elleni küzdelem. Több politika területet érint ez a fellépés, nyolc különböző bizottsági főigazgatóság felel ezekért, és egyiküknek sem csak a radikalizációval szembeni fellépés a feladata. Említhetném a belbiztonsági alapot, a Horizont 2020-at, az igazságügyi programot, az Erasmus Plus-t, és végül, de nem utolsó sorban az Európai Szociális Alapot is. Most gyorsan hát mondjam el, hogy milyen kérdéseket is tettünk fel. Először is megvizsgáltuk, hogy a bizottság releváns támogatást adott-e a tagállamoknak, tehát azt adta el, amilyen a tagállamoknak szüksége volt. Megvizsgáltuk azt is, hogy a bizottság fellépése valóban a tagállamok elény, előnyére vált, tehát hogy az európai fellépésnek volt-e előnye, mivel ennyire eh, fragmentált a támogatás, ilyen sok területet érint, a következő kérdés az az volt, hogy sikerült-e koordinálni a különböző cselekvéseket és alapokat hiszen úgy lehet a legjobban kihasználni a szinergiákat, hogyha jól működik a koordináció. Például mit használt a bizottság a információk terjesztésére az EU-s lépésekről. Aztán felmerül az a kérdés is, hogy a bizottság milyen mutatókat használt. A következő dián láthatják, hogy hogyan hajtottuk végre ezt az auditot. Ugye természetesen minden a dokumentáció áttekintésével, a politikák felépések áttekintésével kezdődik, az EU-s alapok és eszközök vizsgálatával, van egy amsterdami kiválósági központ, úgyhogy hozzájuk is fordultunk, illetve az IRU az Európolon belül, és felmérést is küldtünk, kérdőívet is küldtünk, valamennyi tagállamba eljutott ez, és a válaszadási arány az 54 százalékos volt. 15 tagállam válaszolt tehát a kérdőívünkre. Ellátogattunk Franciaországban és Belgiumban a nemzeti hatóságokhoz, hogy meghallgassuk, hogy a bizottság fellépése szerintük milyen hozzáadott értékkel jár. Nézzük a vizsgálat eredményeit. Az első kérdésre Próbáltunk tehát választ adni, hogy a bizottság a megfelelő támogatást nyújtja-e a tagállamoknak. Általában pozitív volt a tagállamok véleménye. Azt mondták, hogy azt kapják támogatásként, amire szükségük van, ezt jól kialakították, egy-két kivétel volt csak, aki nem értette ezzel egyet, és azt is elmondták, hogy az európai szintű fellépésnek van hozzáadott értéke. A következő területen igy- igyekezett a bizottság segíteni a tagállamokat, információk a radikalizáció, radikalizálódásról, hálózatépítésen keresztül ezeket eljuttatta máshová. Az Európol segítségével is igyekezett támogatni a tagállamokat, az Erasmus Plus és az ISF is finanszírozott projekteket, többek között azzal, abban a témában, hogy hogyan lehet azonosítani a radikalizált személyeket, és hogyan lehet őket kezelni, illetve mit lehet kezdeni a radikalizálódással Európán kívüli országokban az európai fejlesztési alapok támogatásával. Hasznosak voltak a programok, előnyt, hozatott értéket teremtett az európai fellépés, Ugye az internetes egység, az EU-IRU létrehozása hasznos volt az Európai Terrorizmus ellenes központon belül, segítette a tagállamok egyéni munkáját. A következő dián az eredményekről fogok szólni. Ugye hogyan tudtuk meg, hogyan próbáltuk megválaszolni a második kérdést, tehát hogyan koordinál a bizottság, hogy a szinergiákat kihasználja. Azt láttuk, hogy a bizottság kihasználja a szinergiákat, de vannak még olyan területek, ahol ezt lehet javítani. És a koordinációra is láttunk példákat, illetve az alapok közötti szinergiára példaként elmondhatom, hogy a hetedik keretprogramot is felhasználta például a bizottság a hatástanulmányok kutatási projektek finanszírozására. Itt eszközöket dolgoztak ki amelyeknek a segítségével a radikalizációval szemben lehet, szembe lehet szállni. és a Stressaviora projektet például szintén így finanszírozták a bebiztonsági alap rendőrségi forrásaiból, ami nagyon hasznos volt. De az az igazság, hogy még a bizottság sem látja át teljesen az összes cselekvést, amelyet az EU finanszíroz, tehát nem tudta teljes mértékben kihasználni az összes lehetőséget, a radikalizációs hálózat nyújtotta lehetőségeket sem, tehát az RAN lehetőségeit sem. És csak hét esetben tudta hatékonyan kihasználni a szinergiákat a projektekben. A harmadik kérdésünk, ugye, amit feltettünk magunknak, az a hatékonyság volt az eredmények felmérésében. Úgy tapasztaltuk, hogy nincs elég jól kifejlesztve még az eredmények értékelésének a módszertana, a politikai szinten is, illetve az egyéni fellépések szintjén is vizsgáltuk ezt. Természetesen szeretném elmondani, hogy egy ennyire fontos politika területen, amelyet ugye gyorsan kell fejleszteni, ismerve a jelenlegi helyzetet, illetve annak alakítását, az ember mindig egy picit a fejlemények után jár. De ezt persze a számvevőszék figyelembe is vette. A következő dián az IRU munkájának az értékelését láthatjuk, tehát hogy a tartalmak amelyekkel kapcsolatban bejelentés érkezett a szolgáltatók felé, a Microsoft, a Facebook, a Twitter és egyebek felé, ugye, hogy ezeket vegyék le, hogyha terrorista jellegűek. Itt lehet látni, hogy a bejelentések után hány esetben következett be a tartalom eltávolítása, Pontosan azt nem tudjuk, hogy az európai szintű, szintű IRU vagy a nemzeti IRU-k bejelentései alapján eh, hány esetben reagáltak a tartalom eltávolításával a szolgáltatók, illetve arról sincs adat, hogy eh, ennek a propagandának mennyi része maradt ennek ellenére fenn az interneten. Ugye nagy kockázata van annak, hogy az egyszer eltávolított propaganda egész egyszerűen megjelenik az interneten máshol. Igen, elnök úr, igyekszem rövid lenni, rátérek az ajánlásainkra. A jelentésünkben három fő ajánlást fogalmaztunk meg. Az első az, hogy a bizottság javítsa a koordinációt az egyes fellépések között a radikalizálódás elleni küzdelemben a bizottság a fellépését koordinálja és kihasználja a szinergiákat, de van két terület, ahol ezt lehet javítani, és azt ajánljuk, hogy készítsen a bizottság egy listát azokról a radikalizálódás ellenes fellépésekről, amelyeket az Európai Unió támogat, finanszíroz, és hogy ezek legyenek térjen, ez mindez térjen ki a nemzeti szintű finanszírozásra is, illetve még azt is javasoljuk, hogy az RAN hálózatot használják ki jobban, hiszen a sikeres EU-s projekteknek az eredményeiről több információval kellene ellátni a tagállamokat. Mit ajánlunk még? Azt, hogy a gyakorlati támogatást, amelyet a jogalkotóknak és egyéb tagállami hatóságoknak nyújtanak, javítsák, növeljék ugyanilyen logika szerint mondjuk ezt, amit már az elején is mondtam, hogy nagyon sok a helyi sajátosság, tehát a tagállamok eltérnek egymástól, más és más megközelítésre lehet szükség, és ezért is fontos, hogy a jó gyakorlatok, a sikerek mindenhova eljussanak, ezeknek a híre mindenhova eljusson, a tagállamok tájékozódhassanak arról, hogy mi volt sikeres a gyakorlatban, milyen helyzetben. Végül pedig a harmadik ajánlásunk az értékelési keretekkel kapcsolatos, az eredmények értékelésével kapcsolatosan, de ahogy mondtam, érthető, hogy itt egy picit le van maradva a bizottság. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Gregor úr. Megpróbáljuk négy óra felé lezárni az ülésünket. Csinicsi asszony a TER bizottság tagja is, szakbizottság tagja is, és külön e, ezért jött el most ma délután, hogy ezen az eszmecserén részt vehessen, és Helga Stevens kolléganőnk is azért jött el, mert szeretne ezen az eszmecserén részt venni, tehát nagyon fontos számunkra ez. A terrorizmussal szembeni küzdelemről is beszéltünk, nagyon nehéz ez a kérdés, és el tudom képzelni, hogy költségvetési szempontból is nehéz ennek a vizsgálata és ugye a TER szakbizottság tehát nehéz munkát végez. Az önök szemszöge is nagyon érdekes, és hasznos információkkal járul hozzá. Értem, hogy ez egy multidisziplináris megközelítés, nem volt könnyű a munkájuk. Most átadnám Katarinának a szót, és persze majd a bizottságot is meghallgatjuk természetesen, de először Katarinával kezdünk. Köszönöm szépen, Claude, én is szeretném megköszönni Gregor úrnak, ennek a jelentésnek a bemutatását. Ez a téma nagyon összetett, talán a terrorizmus kockázatának egyik legkomplexebb eleme a radikalizálódás, és ahogy ki is emelte, rengeteg különböző tényező okozhatja a radikalizálódást, gyakran ugye ez a fiatalok körében történik. Köszönöm szépen ezt az összefoglalót, amely több fontos aspektust is magában foglalt, és ugye nagyon fontos az eredmény, tehát hogy értékelni tudjuk annak, hogy mennyire hatékony a tagállamoknak nyújtott támogatás a bizottság részéről. De persze ugye ön felsorolta az alapokat, amelyek finanszírozzák ezeket a projekteket. Én nekem az a kérdésem, hogy a bizottságnak van-e teljes listája arról, hogy milyen projekteket finanszíroztak minden egyes tagállamban. Ugyanis vannak kezdeményezések az egyes tagállamokban, hogyha ezekről is lista készülne, akkor a jó gyakorlatokat ki lehetne cserélni, a bevált gyakorlatok cseréje pedig alapvető ebben a, ezen a területen. És ugye elmondtuk, illetve hát említette Gregorul, hogy az egyes tagállamok kompetenciája is más és más biztonsági témában. Aztán említett még egy másik aspektust, nagyon sok érdekes aspektust említett, Claude Marais elnök úr is mondta, hogy én a LIBE és a TER szakbizottságnak is tagja vagyok, illetve a KONT szakbizottságban is igyekszem nyomon követni ezt a témát, tehát több különböző szempontból vizsgálhatom. A jelentés kiemeli azt is, hogy az RN e hálózatot nem sikerült teljesen kihasználni, e, ebben rejlő lehetőségeket nem sikerült teljesen kihasználni. Kérdezem, hogy hogyan tudna lépni a bizottság annak érdekében, hogy a RAN felépését hatékonyabbá tegye, és hogy a jó gyakorlatokat jobban tudja terjeszteni. És még valamit említett Gregor úr nagyon helyesen, hogy hiányzik hiányoznak a megfelelő keretek a projektek eredményességének az értékelésére. Ha vannak is mutatók, ezek nem megfelelőek, nem lehet ezekkel értékelni a sikert, a beavatkozásoknak a sikerét. Aztán arról is beszéltünk, még ma délelőtt is, King biztos úrral, ugye, aki eljött hozzánk, hogy mi történik a terrorista tartalmak eltávolítása után az egyes weboldalakról ezekkel a tartalmakkal. És ön is említette, hogy gyakran előfordulhat, hogy ezek a tartalmak, amelyekről ugye a bejelentés megszületett az IRU-kon er keresztül, tehát az Internet Referral Unitokon keresztül, lehet, hogy lekerül egy adott weboldalról, de utána megvan annak a kockázata, hogy a, net egy, a neten egy másik oldalon újra felbukkan ugyanaz a tartalom, amelyet egyszer már eltávolítottak. Mit lehet ilyenkor tenni? Ugye tudjuk, ismerjük a bizottság javaslatát a témában, tudjuk, hogy van egy ilyen, nem ismerjük részletesen még ennek a tartalmát, de ö, esetleg lehetne valami olyan intézkedéseket megfogalmazni, ö, megvalósítani, amelyeknek az lenne a célja, hogy megakadályozzák, hogy az egyszer eltávolított tartalom újra megjelenhessen a neten. Nem tudom, hogy a, mm, ezzel kapcsolatban e, mi a véleménye, nagyon hálásan e, hallgatnám, és kíváncsi vagyok erre. Köszönöm szépen ezt az összefoglalót, mert nagyon teljes és átfogó volt, és várom a válaszokat. Köszönöm szépen, Katarina, és így most megfelelően tudunk majd reagálni, dolgozni ezen a dosszién. Mindenkinek köszönöm, hogy eljött. A bizottság különösen kihangsúlyozta, hogy nagyon fontos itt, hogy szeretne is szólni, de kérem, hogy legyenek rövidek. Köszönöm, és remélem, hogy sikerül is rövidre fogni. És örülök annak, hogy amikor a TER és KOND bizottságok előtt ezt a jelentést ismertették, már meg tudtam szólalni, és annak is örülök, hogy most itt lehetek. Teljes mértékben elfogadjuk az ajánlásokat, nagyon fontos jelentésnek tartjuk ezt, rendkívül időszerű a jelentés abban az értelemben, hogy be lehet csatornázni az ott foglaltakat a magas szintű szakértői csoport munkájába. Ezt másfél éve állítottuk fel, ezt a munkacsoportot, a radikalizációt kutatja, és ez majd befolyásolni fogja azokat a fellépéseket, amiket a jövőben meghozunk. Mit tettünk eddig a három ajánlással, ami a koordinációt illeti, valójában a belső koordináció, az a biztonsági unió, Task Force-on belül megvalósul, tehát az Európai Bizottság számos szolgáltata játszik szerepet a terrorizmus elleni, a radikalizáció elleni fellépésben, eh, és itt a belső koordináció az létrejött, illetve sikerült jobb koordinációt kialakulni, kialakítani azokkal a szervezetekkel, amelyek a RAN networkön belül eh, működnek, eh, ott a terepen, nem csak Brüsszelről van itt szó, hanem más eh, fővárosokról is ami a megfelelő használatát illeti az eszközöknek, nem csak arról van szó, hogy jobban megnézzük azt, hogy mi az, ami rendelkezésre áll, és mi az, amire még szükség van. E, ezt önöknél is beszéltünk erről itt a Libe Bizottságban, illetve a, e, foglalkoztunk a gyerekek e, radikalizációjának problémájával, a börtönradikalizációval, illetve készítettünk lehetővé tettünk peer review folyamatokat a tagállamok között. Ahogy elnök úr is mondta, ez egy eh, elég érzékeny téma. Eh, a félidős expost eh, értékelés keretében is megvizsgáltuk ezeket a folyamatokat, illetve elkezdtük kialakítani azokat a jelzőszámokat, amelyek alapján egyáltalán adatok keletkezhetnek. Itt általában hosszú távú folyamatról van szó nyilván, de azt reméljük, hogy a jelzőszámok, illetve az indikátorok azok meglepően, azok jók lesznek, használhatóak lesznek. Ami pedig az internetről eltávolított anyagokat illeti, hát ott azt látjuk, hogy más platformokon ezek gyakran hamarosan újra megjelennek, de itt a, az iparral, kialakítottunk egy olyan eszközt, amely egy adatbázis teremt az eltávolított anyagokból, és gyakorlatilag így a szolgáltatók ebből az adatbázisból, vagy ezen adatbázis alapján tulajdonképpen le tudják szedni az összes platformról az résztvevő platformról ezeket az anyagokat. Nyilván ez a munka része lesz annak a javaslatnak is, ami a jövő héten lesz nyilvánosságra hozva, amikor is beszélünk arról, hogy mit várunk el az internetes cégektől ezen a területen. Emellett létrejött egy szisztematikus elemzés rendszere az ilyen jellegű tevékenységek vonatkozásában. Tehát elég jelentős számú intézkedést dolgoztunk ki. Ez kiterjed azokra is, akik most terveznek Európából elmenni más területekre, ott terroristaként fellépni, vagy a visszatérőkre is gondolunk, illetve azokra, akik Európában maradtak, és itt terveznek terrortámadásokat végrehajtani, ami a börtönöket illeti, ott egyre inkább a rehabilitációra koncentrálunk, illetve a valódi prevencióra, hogy ezt önök is javasolták. Köszönöm, mondja az elnök. Sajnos tényleg nagyon kevés időnk van, ezért Gregor úrnak is csak rövid időre tudom megadni a szót egy gyors reakcióra. Köszönöm, elnök úr. Négy dologról beszélnék a teljes mértékben osztom azt, hogy a tagállamok működjenek együtt a bizottságokkal, a kezdeményezésekben, sajnos nem minden tagállam vesz részt ebben aktívan, ami a referral unitokat illeti, illetve az internetes tartalmat, szinte lehetetlen küldetés, minél több tartalmat találunk az interneten, annál nagyobb a valószínűsége, hogy majd a darknetre átkerül, illetve más titkosított közösségi platformra. Nagyon nehéz itt megtalálni, hogy merre menjünk, merre induljunk el, és nyilvánvaló a kockázat elfelejtettem megköszönni a bizottságnak a, az audit után nyújtott nagyszerű együttműködését, és szeretném most egy kicsit reklámozni a számvevőszék jelenlegi munkáját. Lesz egy briefing paper a migrációról hamarosan, még az idén, egy kollégám fogja önöknek is bemutatni, illetve ugyanígy a kiberbiztonságról is lesz egy ilyen anyag, valamint ezt követően később arról is írunk egy jelentést, hogy az EU információs rendszerei a határigazgatást kellőképpen támogatni tudják-e jelenlegi formájukban. Köszönöm. Úgy tűnik, hogy Stevens asszony is kért szót, de valahogy ezt elkerülte a figyelmet, akkor most adnám meg Helgának, és elnézést kérek. Én, én nem voltam tudatában, hogy akart mondani valamit, elnézést kérek. Ja, sorry voorzitter, maar ik heb uh, mijn hand opgestoken. Maar als u nu kijkt, dan uh, <laughs> ja, kan u het ook niet zien natuurlijk. Köszönöm, elnök úr. Én társ előadóként is tudok arról, hogy látom, hogy a prevenciós programok hatásának mérése különösen nehéz, Tudjuk, hogy jelentős összeg áll az antiradikalizációra rendelkezésre, de valójában ténylegesen működnek -e ezek a programok, mert ebben a jelentésben ugye szó van arról, hogy egy tudásközpont jöjjön létre ez ellen, amelynek a kritériumát még meg kell eh, határozni, eh, és egy olyan programotról is szó van, amely valójában a programokat elemzi. Erről mit szól? Thank you very much, Helga. My apologies that... Köszönöm szépen, Helga, és elnézést, amiért nem adtam meg a szót hamarabb ebben az eszmecserében. Azt hiszem, hogy ezeket a kérdéseket talán e-mailben meg tudná válaszolni Stevens képviselőnek, tehát akkor e-mailben adhatna választ, és akkor így párbeszédet kezdeményezhetne. Azt hiszem a bizottság, bizottsággal is koordinálunk. Igen, akkor a, azt kérném, hogy ön és a bizottság válaszoljanak írásban. Technikai okokból kifolyólag, tisztelt kollégák, most le kell zárnunk az ülést. Ez volt az utolsó pontunk. A következő ülésünkre szeptember 10-én kerül sor. Egyéb napi rendi pont nincs de különösen köszönöm, mint mindig, az itt lévő kollégáknak, hogy itt maradtak, és így végig tudtunk haladni a renden, és persze a keményen dolgozó munkatársaknak is, jogi szolgálatnak és más szolgálatoknak, mindazoknak, akik itt vannak, köszönöm a kemény munkájukat, és mindenkinek kellemes hétvégét kívánok.